Kedves kollégák, köszöntök mindenkit, akkor kezdjük. Először is lenne egy bejelenteni való, mégpedig a szavazókártyára szükség lesz, úgyhogy kérem mindenki készítse elő a szavazókártyáját. Jó, akkor most tájékoztatni szeretnék mindenkit a koordinátorok üléséről, ami a jelentéstevő kinevezését illeti. Mario Pintu kollega, kollégát neveztük ki jelentéstevőnek. Dan Nika parlamenti mentességének felfüggesztésével kapcsolatban André Dudan a jelentéstevője, Szerkej Stanisev parlamenti mentességének felfüggesztésének, Heidi Hautala a jelentéstevője, Jerome Lavrieux parlamenti mentességének fel, ö, felfüggesztésének, aztán a Hautala asszony jelentéstevője a jogi alapnak, szubszidaritásnak Ferrara képviselő, a vitatott kérdéseknek Gavada úr, a vitás kérdések, komitológia témában a jogsz, legislatív kompetenciák átadásának, delegációjának a jelentéstevője Szájer úr, kodifikáció és felülvizsgálat témában pedig Maszták a képviselő. Aztán véleménykészítők. Úgy döntöttünk, hogy a köztes jelentés, amely az európai um, ügyészi hivatalról szól, ezt a szocialisták kapják, a, az Európai Uniós Intézmények elszámoltathatósága és átláthatósága jelent, véleményt pedig az elnök készíti. Ami az állásfoglalási indítványokat illeti, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy véleményt eh, írnak levél formájában az, a 133-as szabálynak megfelelően a bizotto által benyújtott állásfoglaláshoz, amelyet 2014. november 3-án nyújtott be a eh, eh, költségvet, a költségvetési téma és a Lisszaboni szerződés összeegyeztethetetlensége eh, kérdésében. Alde Patriciello 2015. január 8-án benyújtott egy állásolási javaslatot az Európai Örökbe eh, fogadási hivatallal kapcsolatban. A koordinátorok megegyeztek abban, hogy szakbizottsági látogatást kérnének, tennének a Müncheni Szabadalmi Hivatalhoz, 2015 második felében válaszul arra a meghívásra, amelyet a hivatal elnökétől, Benoit Battistelli-től kaptunk. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy munkacsoportot hoznak létre, és egy projektcsoportot, amely azokkal a jogi kérdésekkel foglalkoznak, amelyek a robotikára vonatkozó témákat vizsgálják meg. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy az ta, egy tagját és a, tag, és a titkárság egy tagját meghívjuk a copyrightról szóló munkacsoport ülésére, üléseire, illetve egyes ülésekre, függően ezen ülések témájától. A koordinátorok megegyeztek abban, hogy a Policy Departmentet megkérik arra, hogy javaslatokat tegyen egy workshopra az Európai Uniós bírósági technikai szakértelemmel kapcsolatban. Aztán 2015-ös szakbizottsági látogatások naptárát elfogadták a koordinátorok. Lettországba látogatunk, A dátumokat majd még meghatározzuk. Görögországba látogatunk március 18-tól 20-ig, és Svédországba április 8-tól 10-ig, illetve Washingtonba április 8-tól 10-ig, Hágába május 5-én, és Kievbe június 18-19-én. A jogi szolgálatot arra kérjük, hogy egy beszámolót készítsen az bíróságnak a szakbizottsághoz küldött 2 per 13-as véleményéről, a, egy februári ülésről. Ez a vélemény egy meglévő javaslattal kapcsolatos felvetéseket tartalmazza, amely az az emberjogi bírósághoz való Európai Uniós csatlakozást érinti. Egy közös meghallgatást kívánunk tartani a TRAN és az ITRE szakbizottságokkal március 24-én a szakbizottsági ülés során a nyári időszámításról, és végül pedig a koordinátorok ülése a második szakbizottsági ülés nap reggelén lesz, tehát kedden vagy eh, szerdán reggel, ahelyett, hogy hétfőn vagy szerdán este lenne ez a nyári szünetig. Ezek tehát a koordinátorok eh, üléseinek, ülésének döntései. Most pedig rátérünk a 12-es napi rendi pontra. amely 12-től 19-ig tartó napirendi pontokra fogunk rátérni. Hogyha Hautala asszony szeretne hozzászólni, akkor megadom neki a szót, ő ugyanis a jelentéstevője ezeknek a témáknak, ha viszont nem, akkor azt javaslom, hogy szavazzunk ezekről a jelentéstervezetekről blogban. Hannibal asszony szeretne talán utána hozzászólni? Először Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt javaslom, hogy szavazzunk, és nem módosítsuk a jelentéseket. A tanács nagyon sokáig tárgyalt erről, sokáig tartott, még megegyeztek, úgyhogy ezért nem szeretném tovább húzni a vitát, hogy fogadjuk el ezeket a jelentéseket. Hannibal asszony ki fog térni egy témára. Nagyon heves viták voltak a ennek a nyolc harmadik országnak az elkötelezettségével kapcsolatban, illetve a lehetőségéről, képességéről és hatékonyságáról, hogy valóban meg tudják-e valósítani a hágai egyezményhez való csatlakozásból adódó kötelezettségeket. Hannibal asszony, köszönöm szépen, elnök úr, egyetértek, szavazunk. Azonban egy kicsit aggaszt engem ez a nyolc ország, ennek a helyzete, és nem vagyok benne biztos, hogy valóban mindegyik képes-e a hágai egyezménynek megfelelni és a követelményeket betartani. De hogy mindannyian tudjuk, a tagállami kötelezettségeket ismerjük, a tagállamok értékelik a csatlakozni kívánó országot, ezt most az Európai Unió teszi, és ami az értékeléseket tekinti, ezzel kapcsolatban nem történt semmi. Ha jól értem, az egyes országoknak azonban nincsenek meg a megfelelő törvényeik, jogszabályaik ennek az egyezménynek a betartására. Bár a legtöbb igyekszik betartani ezeket az egyezményeket, ezt az egyezményt. Az Európai Jogi Intézmény Európai Jogi Intézet véleménye szerint, és mások véleménye szerint is a legjobb módszer arra, hogy felgyorsítsuk ezeknek az országoknak a témában az előrehaladását, az az, hogyha megszavazzuk a csatlakozásokat. Szerintem szavazzuk meg, de tudjunk róla, hogy milyen a helyzet az országokban. Úgyhogy azt javaslom, hogy tartsunk meghallgatást nem túl sokára, a témában, hogy részleteiben kitérhessünk ezekre a kérdésekre, és megvizsgálhassuk, hogy hogyan tudunk előrelépni. És ami pedig a hágai találkozónkat, vagy látogatásunkat illeti, ott ezen szeretnék kitérni konkrétan erre az egyezményre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most rátérhetünk a szavazásra. Először nyolc meg egyforma egyezményről, illetve módosításról fogunk szavazni. Az egyes cikkhez kapcsolódnak ezek. Dzsambaszki úr nyújtotta be ezeket. Ha jól értettem, a jelentéstevő ezeket elutasítja. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Köszönöm. Akkor most a szavazókártyánkat vegyük elő, és az jelentés tervezetekről szavazunk egységesen. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem, még nem. Uh, There's one too many EPP and one too many Aha. Uh, I... Azt az információt kaptam, hogy túl sokan szavaznak. Ketten a néppártból, és egy valaki az Aldéból vissza kell, hogy vonja a szavazókártyáját. It's okay? No. no. Right, now it should be fine, but we've only got 20 Okay, uh, so I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig szavazzunk még egyszer elektronikusan a állásfoglalás tervezetekről. Megnyitom a szavazást. Everybody vote. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Hautala asszonynak. Akkor ezzel most a 20-as napi rendi pontra térünk. Bizonyos közszokirat az Európai Bel- Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és vállalkozások szabad mozgásának előmozdítása. Delvo asszony, a jelentéstevő. Elnézést, egy kicsit összezavarodtam. Azt hittem, hogy a mandátumról fogunk most szavazni. Szavazhatunk. Hogyha nincsen ö, megjegyzése, akkor átérhetünk a szavazásra, mondja az elnök. Akkor most elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most szavazunk a 21-es napirendi pontról, mandátumvizsgálat. Szeretem bejelenteni, hogy visszavontam bizonyos bekezdéseket a jelentéstervezetből. A szavazó listán ezt látják. This time we vote only by... Úgyhogy készfeltartással fogunk szavazni. The, okay, the final vote will be... Az elró szavazás lesz majd elektronikus. Négyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, két tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most rátérhetünk a hetes bekezdésre. Helyes? Négyes módosítás. Mellette ellene, tartózkodás, két tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, hatost töröltük, Hatos módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Nyolcas módosítás mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most szavazunk a 9-től 15-ig terjedő módosításokra blokkban. Mellette ellene tartózkodás egyes módosítás Rambusz úr mandátuma 2014. december 15-én lejárt. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Most szavazunk elektronikusan az egész jelentésről. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok magamnak. Huszonkettes azonnal szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 23-as napi rendi pont következik. A kísértékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás Keringer mondja szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Sorry, Mrs. Um, Elnézést. Duda úr kért szót, nem tudom, hogy ügyrendi kérdésben? Igen, egy formális kérelmem volna. A szavazást követően szeretném azt kérni, hogy a 34-es pontot halasszuk el, amennyiben ez lehetséges. Yes, I think that it... Igen, azt hiszem, hogy ez lehetséges, vagy ebéd előtt, a délelőtti ülésünk utolsó pontjaként is meg tudnánk vitatni. Ez is lehetséges volna. Yes, yes. Igen, igen, igen. Tegyük akkor ezt. Köszönöm szépen. Geringer asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Państwu e, omówienie poprawek. E. Szeretném a módosítókat e, ismertetni. A kísértékű követelések európai eljárásáról szóló jelentésről és az európai fizetési meghagyásról. 86 módosító készült, és köszönöm mindenkinek a hozzájárulását. Nagyon sok módosító meglehetősen jó, és kiegészítik a bizottsági javaslatot. A bevezetőhöz is szólnék, bevezetésképpen tennék néhány szót arról, hogy mi is húzódik meg ennek az új rendeletnek a hátterében. A bizottság úgy véli, hogy problémák jelentkeznek a kis értékű követelésekkel kapcsolatos jogvitáknál, és a bizottság úgy véli, hogy ezeket a problémákat meg lehetne oldani. Itt általában olyan kísértékű követelésekről van szó, amelyek főleg határon átnyúló esetekre vonatkoznak, de nem minden esetben. A problémák eh, hátterében sokszor a külföldi jog ismeretével kapcsolatos hiányosságok eh, jelentkeznek, ugye gyakran fordítás, eh, tolmácsolás is szükséges, adott esetben utazni is kell annak érdekében, hogy valaki részt vehessen az eljárásban, vagyis egy határon átnyúló megoldásra volna szükség. A bizottság ezért úgy gondolja, hogy az ilyen jogviták rendezéséhez kellene egy olyan megoldás, amely a gazdaságotnak is kedvezne. Örömmel fogadtam ezt a bizottsági javaslatot, jó néhány módosítóval kiegészítettem, ezeket megtalálhatják a jelentésemben de úgy gondolom, hogy a javaslat alapjában véve jó és működőképes. Továbbá azt is támogatom, hogy a kísértékű követelésekkel kapcsolatos eljárás egyszerű és hozzáférhető kell, hogy legyen a polgárok számára, független attól, hogy milyen országban élnek és milyen nyelven beszélnek. A parlamenti állásfoglalás, amelyet 2011-ben készítettünk, aláhúzza, hogy az ilyen kis értékű követelésekkel kapcsolatos eljárásoknál a bíróságokat csekély mértékben használják fel. Tehát ezt az eljárást a gyakorlatban kevéssé alkalmazzák. Ami pedig a küszöbértéket illeti, egyetértek a bizottság javaslatával, amely azt tartalmazza, hogy a kis értékű követelések esetében 10 ezer euró a küszvérték, jelenleg 2000 euró a határérték, a küszöbérték, és éppen ezért korlátozza az eljárásokat. Főleg a közép, a kkv esetében a helyzet az, hogy a keresetekkel kapcsolatos legtöbb probléma meghaladja ezt az összeget annak érdekében, hogy a KKV-k működését támogassuk és megkönnyítsük, amikor határon átnyúló tevékenységeket folytatnak, a 10 ezer eurós küszöbérték mindenképpen jobb lenne. Ez egy jó megoldás lenne, amely számos problémát orvosolna. És tennék még egy észrevételt. Van ugyanis egy félreértés a kisértékű követelések kifejezésével kapcsolatban. Bizonyos esetekben ez akár félrevezető is lehet. És vannak olyanok, akik ezt például ennek értékét az átlag bérhez akarják kötni, 10 ezer euró nem egy kis összeg, de a tagállamokban vannak például az Egyesült Királyságban 2000 font minősül egy ilyen kis értékű követelésnek. Ezt pedig figyelembe kell vennünk, és a small claim, mint olyan, maga ez a kifejezés nem segíti a megértést, Amennyiben ez így van, akkor talán meg kellene fontolnunk, hogy ezt helyettesítsük, és mondjuk azt, hogy inkább 10 ezer euró értékű, ne nevezzük kis értékű követelésnek. És mondjuk azt, hogy a határérték 10 ezer euróig terjed. Hiszen ennek konkrét kihatása is lesz majd. Említettem, hogy itt nem pusztán egyéni esetekről van szó, hanem gyakran a KKV-k azok, amelyek felhasználhatnák ezt az eljárást. A 30-as módosító egy másik egy másfajta küszöbértéket szeretne a magánszemélyek és a KKV-k esetében életbe léptetni, ami elképzelhető, de bonyolítaná a helyzetet. Úgy vélem, hogy mindenek előtt egyértelmű szabályokat kellene mindenki számára kidolgozni, a KKV-k és a magánszemélyek számára is, akik élni kívánnak ezzel a, ezzel a megoldással. Ami pedig a bírósági illetékek meghatározását illeti, ez szintén egy vitás kérdés. A rendelet maga nem tartalmaz kitételt arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű legyen a bírósági illetékek meghatározása. Ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogy a parlament tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a lehető legalacsonyabbak legyenek a bírósági illetékek, és vegyék figyelembe a keresett értékét, hiszen ha meghaladják a keresett értékét, akkor nyilván nem éri meg, hogy valaki bírósághoz forduljon annak érdekében, hogy a követelésének érvényt szerezzen. Ilyen esetben pedig illegális folyamat lép életbe, és nyilván a polgárok nem fogják a bíróság előtt megkísérelni jogai kérvényesítését. Felmerül egy további kérdés is, hogy a bíróság illetékek esetében egy átlagos értéket szabjunk meg. Egyes tagállamok esetében ez elképzelhető lenne, ugyanis a tagállamok szeretnék elkerülni azt, hogy tömeges kereseteket nyújtsanak be, amelyek értékelése csekély. Tehát meghatározhatnánk például egy 35 eurós bírósági illetéket minden egyes esetre de az bíróság illeték nem lehet ennél alacsonyabb. Örülök annak, hogy mindenki támogatta ezt a javaslatot, és egyetértenek azzal, hogy a bírósági illetékek megfizetését bankkártyán keresztül is lehet bonyolítani, korábban erre nem nyílt lehetőség. Ugyanis a az illeték befizetése eddig problémás volt, de számomra ez az új megoldás jónak tűnik. A módosító indítványok egy része jól kiegészíti a bizottsági javaslatot, például a 72-es módosító, amely azt javasolja, hogy a bírósági illetékek, amelyeket az ilyen eljárásoknál be kell fizetni, ezeket kapcsoljuk a nemzeti eljárásokhoz, és az ilyen eljárásoknál alkalmazott küszöbértékhez. Ugyanezt kellene alkalmazni a határon átnyúló esetekben is, ez pedig egy olyan javaslat, amelyet támogathatónak tartok. Szerintem ez egy megfelelő javaslat, és vannak további jó javaslatok is. A nem megfizetendő szolgáltatásokra vonatkozóan, például amikor valaki segítséget kap a nyomtatvány kitöltésénél. Szerintem ez egy jó javaslat. Jónak tartom, hiszen nehéz lenne ezt a tanácsban keresztül vinni, de persze meg lehet kísérelni. Van számos egyéb módosító is, amelynek témája a rendelet átültetése. A cél ugye a kompromisszum, de természetesen fontos az is, hogy a tagállamok kapjanak kellő időt ahhoz, hogy alkalmazkodjanak ehhez a rendelethez. Már csak azért is, mert vannak eljárások, amelyek videokonferencián keresztül lehetnének lebonyolíthatók, és éppen ezért a bíróságokat is fel kell ruházni ezzel az infrastruktúrával, különben az új eljárásokat nem lehet a kívánatos módon lebonyolítani. Röviden ennyit szerettem volna ma elmondani önöknek, és eh, érdeklődéssel várom a megjegyzéseiket és eh, remélem, hogy az együttműködés során kidolgozhatjuk majd a szükséges kompromisszumokat, és lezárhatjuk ezt a dossziét úgy, hogy még a lett elnökség alatt ezt tető alá hozzuk. Elnök, köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Hannibal asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Gyakorlatilag mindennel egyetértek. Egyetlen egy kiegészítést tennék, és ez a figyelemfelkeltés. Ez az eljárás ugyanis nem volt, ezt nem alkalmazták annyira gyakran, mint amennyire az kívánatos lett volna, hiszen az emberek nem voltak tisztában vele. A módosítók során azt is figyelembe kell vegyük, hogy hogyan tudjuk az emberek figyelmét a tagállamokban felhívni erre, a, erre az eljárásra. Köszönöm szépen. Rajev úr, Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Szeretnék az előadóknak ismételten gratulálni ehhez a munkához, és szeretném megjegyezni, hogy a jogi és természetes személyek esetében a küszöbértékek közti különbségtétel nem felel meg a gazdasági realitásnak. Hogyha 10 ezer euró fölé helyeznénk ezt a küszöbértéket, akkor ez nehezen lehetne, nehezen lehetne alkalmazni, hiszen itt kis értékű követelésekről van szó. Nem kellene további illetékességet biztosítani a bíróságok számára olyan esetekben, amelyeket nemzeti eljárás keretében könnyen lehetne orvosolni. Figyelembe kell venni az illetékes bíróságot, és azt, hogy hol rendelkezik tartózkodási helyel az illető, ugyanarról az országról kellene, hogy szó legyen. Itt eh, így kellene az úgynevezett fórum shoppingot elkerülni. Ami pedig a videokonferenciákat illeti, ha a bírósághoz forduló fél egy másik országban tartózkodik, mint az illető, illetékes bíróság, akkor lehetővé kellene tenni a videokonferencia alkalmazását. És ösztönöznünk kellene a bíróságokat arra, hogy a kellő felszereléseket, berendezéseket is alkalmazzák. Éppen ezért a bíróságok számára biztosítani kellene a hatályba lépést követően a két éves időszakot, hogy kellőképpen felvértezzék magukat. Buda úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak az erőfeszítéseért. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a nyilvánosság tudjon erről az eljárásról, hiszen ez az eljárás azoknak az érdekeit szolgálja, akik kisértékű követeléseknek szeretnének érvényt szerezni. Ezt az eljárást tehát csak akkor kellene alkalmazni, amikor van egyfajta határon átnyúló dimenzió. Ha ugyanabban a tagállamban tartózkodik az illető személy, mint ahol az eljáró bíróság van, akkor nem kellene alkalmazni az eljárást. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy értem, hogyan vélekedik mindenki, de ami a küszöbérték meghatározását illeti a jogi személyekre vonatkozóan és a jogi személyekkel egyenértékű személyekre vonatkozóan. Egy olyan eszközt szeretnénk biztosítani, amely a KKV-k számára hozzáférhető, amikor problémákkal találják magukat szemben nem csak a helyzeteket kívánjuk orvosolni, hanem megelőzésre is hangsúlyt kell helyeznünk. Ez a rendelet egy olyan helyzetet idéz majd elő, amikor a vállalatok majd jobban meggondolják most, hogy tényleg nem fizetik-e meg adósságaikat egy másik vállalatnak, hiszen itt van ez az eljárás, amelyet alkalmazni lehet. Tehát körültekintőek kell, hogy legyünk. Természetesen itt egy kollektív döntésről lesz szó. Nehéz eldönteni, hogy mi minősül kísértékű követelésnek az Egyesült Királyságban, Romániában vagy egy másik tagállamban, de ha 10 vagy 15 ezer eurót akarunk egy KKV esetében, akkor az érték eltérő lehet tagállamonként. És ott van ugye a végrehajtás esetében a határidő 12 hónap, 6 hónap nem lenne realisztikus, hiszen ennyi idő alatt az IT berendezéseket nem lehet beszerezni. Úgyhogy egy hosszabb átmeneti időszak mindenképpen észszerűbb volna. Köszönöm. Köszönöm szépen, Uszpaszkih úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és másoknak is, akik módosítókat nyújtottak be amelyekről ugye most vitázunk. Támogatom a módosítókat, azokat, amelyek egyértelműen különbséget tesznek a jogi személyek, valamint a természetes személyek között. Most egyértelműbb, hogy ezt az eljárást nem csak a vállalatok alkalmazhatják, hanem az EU bármely polgára. A módosító indítványok, amelyek a küszöbértékre vonatkoznak, szintén vonatkoznak erre a kérdésre. Én úgy vélem, hogy hasznos lenne, ha különböző küszöbértékek vonatkoznának a jogi személyekre, illetve a természetes személyekre. Azt javasolnám, hogy a ezer eurót hagyjuk meg a jogi személyekre, és 4 vagy 5 ezer euró lehetne a küszöbérték a természetes személyek esetében. Egy további módosítókat tartalmazó csoport pedig a követelések típusára vonatkozik, amelyeknél alkalmaznánk ezt az eljárást. Kérdés, hogy itt az összes fajta nemzetközi aspektussal rendelkező eljárásra, követelésre gondolunk, vagy csak azon követelésekre, amelyek esetében van egyfajta határon átnyúló elem. Úgy gondolom, hogy a polgárok számára hasznos lenne, ha ezt az eljárást a lehető legszélesebb kontextusban lehetne alkalmazni, mert így gyorsabb, egyszerűbb és kevésbé költséges lenne az eljárás szemben az egyéb eljárásokkal, amelyeket a nemzeti bíróságok támogatnának. Éppen ezért nem támogatnám ezt a korlátozást. És támogatom az elektronikus eszközök bevetését is a lehető szélesebb kontextusban, például amikor a bíróság életékek megfizetéséről van szó, úgy vélem, hogy ez valóban ösztönözni a tagállamokat arra, hogy végre korszerűsítsék a bíróságokat a 21. század elvárásainak megfelelően, úgyhogy a lehető legrövidebb időt kellene biztosítanunk a bíróságoknak. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, szeretnék gratulálni az előadónak ehhez a kitűnő jelentéshez. Három észrevételt szeretnék tenni. Először is eh, Hannibal asszonynal egyetértek abban a tekintetben, hogy ezt az eljárást gyakran azért nem alkalmazták, mert nem ismerték. Bármilyen fajta módosítót is eh, nyújtunk be egy adott jelentéshez, ezt a szempontot mindig figyelembe kell vennünk, életbe kell léptetnünk olyan módszereket, intézkedéseket, amelyek által népszerűsíthetjük azt az eljárást. Hogy mi minősül kísértékű követelésnek, nagyra értékelem, hogy említette az Egyesült Királyság helyzetét, ahol 12 ezer font a küszöbérték, de ez nem egyenértékű más ország helyzetével, Valóban vannak olyan esetek, amelyeknél 3500 eurótól egészen az Egyesült Királyságban érvényes szintig terjed ez a küszöbérték. Az, hogy mi minősül küszöbértéknek, az függ az ország gazdasági szintjétől és az átlagbérektől is. Hogyha megnézzük az átlagbéreket a különböző tagállamokban, vannak olyan országok, ahol csak néhány száz euró ez az összeg, míg vannak olyan országok, ahol akár több ezer euróig terjed. Ezért, ha egy olyan eljárás dolgozunk ki, amely vonatkozik a KKV-kra, a vállalatokra, a korlátolt felelősségű társaságokra és ilyen korlátozott felelősséggel nem rendelkező magánszemélyekre is, akkor úgy gondolom, hogy a szocioökonomiai helyzetet is szem előtt kell tartanunk, éppen ezért támogatom, hogy tegyünk különbséget a természetes személyekre alkalmazott maximális érték és a jogi személyekre vonatkozó maximális érték között. És végezetül, ami a bizonyítás felvételnél alkalmazott megoldásokat illeti, Tudom, hogy nem minden tagállam rendelkezik elő forrással ahhoz, hogy megoldja ezt a, ezt a kérdést. Éppen ezért azt javasolnám, hogy a hat hónap helyett inkább 12 hónapos átmeneti időszakot biztosítsunk a rendelet alkalmazásához. Köszönöm szépen, Breton képviselő. Merci. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom ezt a e, módszert, a határon átnyúló e, kísértékű követeléseket. De ez a rendszer nem veszélyes a nemzeti igazságszolgáltatás e, tekintetében, ugyanis ezek nem belső vitás ügyek, hanem határon átnyúló ügyek. Eddig semmilyen szabály nem vonatkozott ezekre az ügyekre, ezekre a vitás ügyekre, ez az embereket elbátortalanítja, és gyakran ezért nem érvényesítik a jogaikat ezért fontos ezt kezelni. A 10 ezer euró alatti követelésekre már vonatkozik egy rendszer, de ezt nem igazán ismerik, ezt jobban kellene kommunikálni, hogy többen tudjanak róla. Én a 2000 eurót én is 10 ezer euróra emelném mert a legtöbb határon átnyúló vitatott követelés több mint 2000 euró, úgyhogy eddig ez nem igazán volt hasznos ez a rendszer, inkább csak kísérletnek volt tekinthető. Több kollega is beszélt arról, hogy a, attól függően, hogy valaki, hogy, hogy természetes személyekről van szó, vagy jogi személyekről van szó, különbséget kellene tenni az értékek között. De szerintem ez nem lenne jó, ez bonyolítaná a dolgokat, legyen egyszerű a helyzet, és nem kell felesleges különbséget tenni és hogy miért támogatom leginkább ezt a rendszert. Nos, hát én nem támogatom általában az Európai Uniót, én inkább a Nemzetek Európáját támogatnám, és a Nemzetek Európájában is lesz, lenne, mindig lenne határon átnyúló kereskedelem, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a rendszer még az Európai Uniót is túl fogja élni. Köszönöm szépen. Megadom az előadónak a szót, hogy záró észrevételeit megtegyem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindenkinek a meglátásait, észrevételeit. A bizottság javaslata Szóval a bizottság javaslatát eh, mindenképpen támogatandónak tartom, és figyelembe kell venni rozwiązań pomysłów. Rzeczywiście ta procedura... Nos, tehát nagyon sok jó ötlet volt, gondolat felmerült. Egyébként meg az a helyzet, hogy mm, gyakran nem voltak sokan tudatában annak, hogy ez a rendszer létezik. Ami pedig a határértékeket illeti, illetve magát a jelzőt, a kísértékű jelzőt illeti. Az eljárás kizárólag a határon átnyúló tranzakcióra vonatkozik, tehát az országon belüli tranzakciókra, ügyletekre nem vonatkozik, amelyet két személy köt meg. Tehát csak a különböző országok, a több tagállamot érintő ügyletekre vonatkozik ez, és nem vonatkozik azokra az ügyletekre, amelyek egy országon belül működnek. Ez egy teljesen más eljárás volna. Hogyha tehát figyelembe vesszük, hogy a jövőben hogyan működhet ez a rendszer, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a különböző tagállamokban más-más gazdasági rendszerek működnek. Ezt a szempontot figyelembe kell venni. Hogyha mondjuk Lettországból egy szereplő, az Egyesült Királyságban lévő szereplővel köt szerződést, akkor a magasabb küszöbérték a kívánatos. Vagy akár, hogyha több érintett személy vesz részt az ügyletben. Tehát úgy gondolom, hogy az én országom gazdasága tekintetében is erre figyelemmel kell lenni, hiszen az EU-ban Lengyelország hatalmas előrelépést ért el a lengyel gazdaság. A tíz évvel ezelőtti színvonal ma már nem volna aktuális és ne felejtsük el, hogy nem a következő évre húzzuk a jogszabályokat, hanem hosszú időre. Éppen hogy a 10, 10 ezer eurós küszöb helyes és megtartandó. De hogyha maga a név, a kísértékű jelző zavar bennünket, akkor változtassuk ezt meg. Mondhatjuk azt is, hogy a 10, 10 ezer euróig terjedő ügyletek, és akkor húzzuk ki ezt egy kísértékű, nehogy ezzel valakit irítáljunk. Ami pedig a preventív fellépést illeti. Erről is többen beszéltek. Természetesen az a cél, hogy informáljuk a állampolgárokat és segítsük a különböző követelések tekintetében a problémák megelőzését. És fontos, hogy kiszámíthatóvá tegyük a rendszert, minden szereplő számára legyen szó természete szeméről vagy jogi szeméről, nehogy bárkit be lehessen csapni, mindenki értse is, átlássa a szabályokat. Ami pedig a szabályokat illeti, nagyon konkréten szabályoz az egyes részkérdéseket is az Európai Bizottság, illetve a tanács szövege. Minden egyes rész, az eljárás minden egyes részét nagyon pontosan szabályozzák. E tekintetben semmilyen módosítót nem nyújtottak be, úgy gondolom tehát, hogy a hatály teljesen konkrét, világosan szabályozott, semmilyen kétség nem merülhet fel a hatály tekintetében. Azt gondolom, hogy jól működhet majd ez a rendszer, jól érthető és, ért, és értelmezhető. Van egy-két kompromisszumos javaslat, amelyet még előkészítek, az árnyék jelentéstevőkkel még leülök majd egyeztetni, azért, hogy minden frakció a legszélesebb körben támogathassa a javaslatomat is, persze azért is, hogy figyelembe vehessem az önök javaslatait és beépíthessem. Még egyszer, tehát meg szeretném jeleníteni az összes felvetésüket, kérdésüket. Röviden még egyszer összefoglalnám, hogy a javaslatokat azért, hogy teljesen egyértelmű és világos dokumentumot sikerüljön megfogalmazni. Köszönöm szépen. Uh, we can move to point number uh, 24 and the floor is to the A 24-es pont kapcsán Kavada úr kér szót. Elnézést kérek, egy ügyrendi javaslatom lenne. Devait être une chambre d'expérimentation. Úgy tűnik, hogy megint csak egy kísérletet folytatnak, megpróbálják szimulálni, hogy milyen volt a jégkorszak. Tudom, hogy itt a helyi felelősök próbálnak valami megoldást találni, de úgy tűnik, hogy a központba kell szólni. Most már tényleg jó lenne, hogyha egy kicsit fűtenének. Tegnap is nagyon fáztunk, most már a kollégáim már kapátba ülnek itt. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a kérdést meg lehetne oldani. Tényleg nagyon-nagyon hideg van Úgyhogy nem szeretném, hogyha az egyes tagállamok TB-it túlterhelnénk a torokgyulladások kezelésének költségeivel. Teljes mértékben igaza van Kavada úrnak, de Koferáti úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy felszólalásommal nem sikerül majd hevületet hozni az önök lelkébe. Nem annyira izgalmas ez a téma. Már megvitattuk ezt a kérdést itt a szakbizottságban, és lehetőségünk volt arra is, hogy ezt a kérdést egy meghallgatás során még elmélyítsük. Még a karácsonyi ünnepek előtt tartottuk ezt a meghallgatást. A mai nap egy további lépést teszünk előre, hiszen még egy eszmét cserélhetünk arról a szövegről, amelyet elküldtem önöknek, és amely tartalmaz azokat a módosításokat, amelyeket az eredeti szöveghez eh, illesztettem. Ezeket szeretném röviden összefoglalni, a következőket szeretném elmondani. A címek, a figyelmünket irányítják, és a legfontosabb alapokra hívják fel a figyelmet. Egyrészt a részvényesek azonosítását kell kiemelni, másrészt pedig a közvetítői láncon belüli információ továbbadását kell világossá tenni, illetve a szavazati jogokat kell áttekinthetővé tenni. A második fejezet az intézményi befektetők, illetve az asset managerek vagy eszközkezelőkre vonatkozik. A harmadik a proxy advisorokra, illetve a részvényesi kapcsolattartókra vonatkozik, végezetül pedig az egyes tranzakciókra vonatkozó szabályokat tartalmaz az utolsó fejezet. Becsvágyú célkitűzésünk van, mégpedig az a célkitűzésünk, hogy ezen irányelv tervezetről a munkát ö, sikerüljön még lezárni, és ez egy olyan jogi keretet hoz majd létre, amely egy nagyobb kérdéskörbe illeszkedik be, mégpedig a cégek általános vezetése, irányítása, illetve e az ő társadalmi felelősség és szerepvállalásuk tekintetében. Ez tehát az 1993-as fehér könyvben kitűzött célokba illeszkedik bele. Voltak éppen a részvényeseket be kell vonni, és átláthatóvá kell tenni, hogy kik a részvényesek. Nem csak a munkavállalók számára, hanem akár a fogyasztók számára is fontos lehet ez a célkitűzés. Tegyük meg tehát ezt az első lépést. Még néhány résszel szeretném bővíteni fejezeteket. Ami a személyes adatok védelmet illeti, itt egy-két módosítást építettem be a szövegbe, biztosítandó, hogy a személyes adatok feldolgozása és kezelése megfeleljen a nemzeti jogszabályoknak, illetve az adatvédelmi Európai Uniós szabályoknak. Így igyekeztem a lehető legnagyobb mértékben korlátozni a személyes adatok átadását, illetve külföldre adásának szabályait. Ami a bizottság tájékoztatását illeti, bizonyal tudják, hogy ez különösen a határokon átnyúló ügyletek során játszik fontos szerepet, hiszen a részvényesek jogát biztosítani kell ezekben az ügyletekben. Ezért megerősítettem a szöveg eh, ezen passzusait. A részvényesekről szóló információ átadása különösen a részvényesi képviseleti tanácsadókra vonatkozó szabályok átláthatók és diszkriminációmentesek kell, hogy legyenek. Ami pedig a részvényesek hosszú távú szerepvállalásáról a illeti, fontos, hogy olyan mechanizmusokat alakítsunk ki, amelyek kellőképpen rugalmasak, és valóban a hosszú távú, a részvényesek hosszú távú szerepvállalásának céljét szolgálják, hiszen az a célunk, hogy a cégekben a részvényesek lehetőség szerint minél hosszabb távú szerepet vállaljanak, és csökkentsük a rövid távú vagy kizárólag a rövid távú szerepvállalást. Ami pedig az asset managerek és a proxy advisorek, tehát az alapkezelők és a részvényesi képviseleti tanácsadók szerepét illeti, itt is fontos, hogy átláthatóbbá tegyük a rendszert, eh, és megerősítsük a bizottság, az Európai Bizottság javaslatában foglaltakat így biztosítva az intézményi befektetők és eh, a más befektetők jogát, hiszen az asset menedzserek, eh, vagy az eszközkezelők és eh, a proxy advisorok, vagy pedig a képviseleti tanácsadók számára átlátható és világosan meghatározott szabályokat kell biztosítani. Az egyik legkényesebb kérdés az igazgatók fizetésére, javadalmazására vonatkozik. Egy fenntartható javadalmazási politikát kell kialakítani, és eh, ez, ennek, a polit, ennek a, a szabályozásnak az elemei az egész jogszabály tervezett kulcs elemét jelentik, úgy, hogy nem szabad veszélyeztetni hosszú távú versenyképességet, és figyelembe vegyük a cégek fejleszt, fejlődésének dinamikáját. Világos, hogy a részvényesek dönthetnek a javadalmazásról, de ugyanakkor a végrehajtást is figyelembe kell venni, és olyan átültető jogszabályokra van szükség, amelyek az irányelvben foglaltaknak megfelelnek. A fenntarthatóság és ugyanakkor az átláthatóság kötelmeinek is meg kell figyel, felelni, úgy, hogy a cégvezetők javadalmazásába akár a munkavállalók is beszól, beleszólhassanak, ők maguk is a cég részét képezik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne csak a részvényesek, hanem minden egyes szereplő hallathassa hangját a javadalmazás tekintetében. Fontos, hogy figyelembe vegyük a részvényesek figyel hangját és véleményét a javadalmazás tekintetében. Azért, mert ne felejtsük el, hogy a javadalmazás gyakran pozitív ösztönzőként működik a cég versenyképessé tételében. Természetesen a legnagyobb átláthatóság mellett kell, hogy szík, síkra szálljunk, és olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek az átláthatóságot úgy teremtik meg, hogy nem veszélyeztetik a hosszú távú versenyképességet a cégek életében, és nem veszélyeztetik a nyereségesség elvét. Végezetül pedig még a átláthatóság kérdéséhez szeretnék meg valamit hozzátenni. Minden jogszabálynak az egyes jogrendszerekhez kell illeszkednie, tehát úgy kell, hogy megfogalmazzuk ezeket a rendelkező részeket, hogy ne veszélyeztessük a cégek működését, hogy ez illeszkedjen az egyes jogrendekben, és ne hozzunk olyan szabályokat, amelyek esetleg károsak lehetnek a cégek számára. Természetesen a részvényesek a legfőbb döntéshozó testület, és biztosítani kell a kisebbségi részvényesek jogait is. Természetesen ez egy olyan terület, amely roppant érzékeny, és a korábbi vitákban is többen kitértek erre a kérdésre. Éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy az árnyék jelentéstevők és egyéb kollégák milyen véleményt fogalmaznak meg az én általam átalakított szövegről. Az a célom ugyanis, hogy egy olyan kompromisszumos szöveget lesen kialakítani, amely egyrészt kiegyensúlyozott legyen, másrészt nem utolsó sorban hatékony megoldást kínáljon azokra a kihívásokra, amelyek előtt állunk. Úgy hiszem, hogy ezen irányelv tervezet nagyon fontos szerepet játszik, megerősíthető az Európai Bizottság javaslata, javítható az, és meg kell őriznünk természetesen a parlament előjogait a jogalkotás folyamatában, és világosá kell tenni, hogy mely területek kerülnek majd szabályozásra, végrehajtási illetve szabályozási bizottsági eljárás során. Mindenki szerepét a cégek irányításában világosan meg kell határozni, kiegyensúlyozott szerepet kell biztosítani az összes stakeholdernek, az összes szereplőnek és a részvényeseknek. Egy utolsó észrevételt szeretnék tenni még a naptár tekintetében, a határidők tekintetében. Úgy döntöttünk, az árnyék jelentéstevők kérésére, hogy a módosítók benyújtásának határidejét február 5-ig eh, halasztjuk el. Ez néhány nap eh, különbség az eredeti tervezethez képest, eh, és így még jobban meg tudják fontolni az egyes fejezetekhez benyújtott javaslataikat. Azaz tehát február 5-e a módosítók benyújtásának határideje, és úgy gondolom, hogy valóban a néhány további napot felhasználhatják arra, hogy még jobban elmélyítsék az meglátásaikat, észrevételeiket, és utána az eredeti napren, naptár szerint haladunk majd, tehát február 5-e a módosítók benyújtásának határideje. A módosítókat február végén, valószínűleg 23-án, 24-én vizsgáljuk meg, és reményeink szerint a szakbizottság március végéig elfogadhatja majd a szöveget. Ennyit akartam mondani, és természetesen nagy kíváncsisággal tekintek az önök észrevételei, meglátásai tekintetében elébe, és igyekszem ezeket majd beépíteni a szövegbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy kicsit kicsúsztunk az időből, szorít bennünket az időm fél tizenkettőkor pedig a lett igazságügyi minisztert fogadjuk itt körünkben. Éppen ezért azt gondolom, hogy tapossunk a gázpedára, gyorsítsuk fel a munkát, és tényleg rövid, koncentrált, lényegre törő észrevételeket kérek. Először megadom a bizottság képviselőjének, Joanna Szikura asszonynak a szót. Um, we would like to thank... Köszönöm szépen, meg szeretnék köszönni Sergio Gaetano Kofferátének ezt a kitűnő munkát, ezt a kitűnő jelentést, amelyet a bizottság javaslatához készített. Nagyon hálásak vagyunk az előadónak, hogy támogatja a bizottság e fontos kezdeményezését, melynek célja az, hogy a részvényesek hosszabb távú szerepvállalását biztosítsuk, és a corporate governance, a cégirányítás rendszerét hosszú távú és fenntarthatóvá alakítsuk ki. A jelentésben nagyon sok fontos észrevétel van, amely kitűnően illeszkedik az Európai Bizottság javaslatához. Ki szeretném emelni azt a tényt, hogy a bizottságon belül a viták, az eszmecserék néha nagyon komolyak és mérehatók, és a tanácsi munkacsoportban gyakran a bizottsági becsvágyú javaslathoz képest kompromisszumosabb javaslatot fogadnak el. Éppen ezért külön öröm számunkra, hogy az Európai Parlament becsvágyó megközelítést alkalmaz, de ugyanakkor igyekszik rugalmasnak is mutatkozni, hogy a politikai megállapodás ügyébe ne gördítsen akadályt. Két dolgot szeretnék kiemelni. A jelentés tervezetben javaslatokat láttunk a munkavállalók és más szereplők mélyebb bevonására. Nos, mi a bizottság részéről nem szeretnénk, hogy az Európai Parlamentben a vita túlon túl is koncentrálódjon e dosszié kapcsán a munkavállalói szerepvállalás vitat, vitatására. Tudjuk, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés a tagállamokban, más-más hagyományjal rendelkeznek a tagállamok a munkavállalói képviselet tekintetében, és ezt láttuk már korábbi dossziék vitájában is, hogy ez milyen mélyreható lehet ez a vita. Ugyanakkor ez egy nagyon fontos kérdés, és nem csak a részvényesek jogaira vonatkozó irányelvek, hanem például minden cégirányításra vonatkozó dossziéban felmerül. Ez ezért úgy gondoljuk, hogy egy horizontálisabb és nagyon őszinte vitát kell folytatni a munkavállalók részvételéről, be kell vonni a tagállamokat, a stakeholdereket, a szereplőket, a bizottságot és az Európai Parlamentet. Ez a mi javaslatunk, tehát ne akadályozzuk meg az itteni vitát um, azzal, hogy elmerülünk a munkavállalói szerepvállalás kérdésében. A bizottság ezen felül um, további mechanizmusok uh, ajánlra tesz ajánlatot, a hosszú távú szerepvállalás ösztönzése érdekében. Üdvözöljük ezt, de fontosnak tartjuk azt is, hogy a különböző mechanizmusokat közelről vizsgáljuk meg, hiszen bizonyos a önök által javasolt mechanizmusok esetleg megnehezíthetik az eljárást. Például a kettős szavazati jogokat egy-két tagállam bevezette, ezt a jogot engedélyezte a a részvényesek számára, és ezek nem mindenhol működnek jól, tehát a kettős szavazati jog nem mindig célra vezető, érdemes más megoldásokkal is gazdagítani megközelítéseket. Üdvözöljük tehát a hosszú távú részvényesi szerepvállalást szolgáló ösztönzőket, de érdemes ezeket megvizsgálni. Az idei év végéig egy jelentést készítünk el arról, hogy hogyan lehet arra ösztönözni a befektetőket, hogy hosszabb távú szerepet vállaljanak az egyes cégekben. Konzultációt indítunk még a tavasz előtt, és az év vége előtt mondom, a bizottság egy beszámolót készít ezen kérdésekről. Megvizsgáljuk még egyszer, mondom, hogy hogyan lehet a hosszú távú szerepvállalásra ösztönözni a szereplőket. Nyomon követjük persze az Ekonban zajló vitát is e kérdésekben, követjük, hogy milyen módosítókat nyújtottak be, és a módosítók tekintetében óvatosabbak lennénk. Fontosnak tartjuk, hogy a júriban megfogalmazott módosítókat is figyelembe vegyék. Természetesen továbbra is rendelkezésükre állunk, és még egyszer köszönjük Koferáti képviselőnök az általa végzett munkát. Jó. Köszönöm szépen. Wikström asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk újra a Júriban, és régi és új barátokkal találkozhatunk. Én először is a de jelentéstevőként köszönetet szeretnék mondani Koferáti kollégának, és azért a, a igyekezetéért is, mert megpróbált bennünket felmelegíteni. Igenis izgalmas téma ez. Igyekszem a javaslatokat megvizsgálni, de azonban még van egy kis időre szükségem, meg kell néznem a részleteket, és találkoznom kell érdekelt felekkel, mielőtt véleményt formálok. Azonban már az általános megközelítésről kialakult a véleményem. Az Európai Bizottság szándéka és célkitűzései nagyon jók. Nagyon tetszik a hosszú távú részvényesi elkötelezettség, gondolata, és nagyon örülök annak is, hogy az átláthatóságot növelik, ahol eh, erre szükség van. Nem annyira a célokkal van a baj, inkább eh, azzal, ahogy el akarjuk érni ezeket a célokat. Ezeket kell részletesebben megvizsgálni. Igyekszünk eh, alapvető javít, alapvetően javítani ezt a javaslatot. Hogyha az Európai Bizottsági Javaslatról kellene szavaznom az eredeti formájában, e, sajnálatos módon azt kell, be kell, hogy valljam, hogy azt javasolnám a frakciómnak, hogy utasítsuk el. Persze minden mellett meg vagyok győződve arról, hogy az egyetlen lehetőség az, hogy szorosan együttműködjünk és keményen dolgozzunk azon, hogy az Európai Bizottság által benyújtott javaslatot javítsuk. Szerintem szorgalmas munkával végül is kidolgozhatunk egy olyan jelentést, amely végeredményben elfogadható lesz, de ez szerintem nagy változtatásokra van ehhez szükség. Összességében nem vagyok egyáltalán meggyőződve arról, hogy az európai vállalkozások azzal tudják a versenyképességüket javítani, hogy a jogszabályalkotók túlságosan részletekben menő szabályokat szabnak ki rájuk. Sokkal inkább túl sok van ezekből. És arról sem vagyok meggyőződve, hogy a részvényesek kötelezettségvállalását azzal lehet erősíteni, hogy az, arra kötelezik a vállalkozásokat, hogy mindenféle policy paper írjanak. Inkább szerintem az ellentétét érjük el, ezekkel a szabályokkal annak, amit szeretnénk. Sok a bürokráciát erősítjük, fölépítjük, és még nagyobb terhet ro- ö, ö, rovunk az eleve leterhelt vállalkozásokra. Ö, hogyha valaki valóban részt kíván venni részvényesként a vállalat munkájában, akkor ezt megteheti policy paperök írása nélkül is. Akik ismernek engem, azok tudják, hogy meggyőződéses föderalista vagyok, és én támogatom az pán-európai megoldásokat. Én tényleg hiszem azt, hogy a legtöbb esetben a vállalkozásokat jobban szolgálja az, hogy egy európai jogszabály vonatkozik rájuk, mint 28 különböző nemzeti jogszabály. Mindemellett nem igazán látom az okát annak, hogy e, ebben a javaslatban ilyen részleteket szabályozzunk. Például az igazgatók a fizetésére vonatkozóan, azt gondolom, hogy itt egyszerűen garantálni lehet a jogot arról, hogy ez részvényesek beleszólhatnak ebbe, de miért kell ennyire részletes szabályt kidolgozni arra, hogy hogyan kell ezt elérni? És mi a, miért van erre szükség? Ugyanis, ugyan mindenféle színben tündöklő populisták többlet szavazatokat szerezhetnek azzal, hogyha az igazgatók fizetését említik, de valóban ez alapján akarjuk meghatározni globális gazdaságban az európai vállalkozások sikerét? Természetesen nem. A lényeges tényező az az, hogy a vállalkozások milyen stratégiai döntéseket hoznak. És az, hogy lehetővé tesszük azt hogy vállalkozásoknak, hogy az érdemi ügyekre koncentráljanak, ahelyett, hogy mindenféle űrlapokat töltögessenek ki, és policy papereket írjanak a túl ambicionált európai képviselők agyából kipattant ötleteknek köszönhetően. Sokkal fontosabb lenne a szim a szimbólumoknál, mint például az igazgatók fizetése, a valódi érdemi munka. Európai szinten valóban hozzáadott értéket jelenthet a részvényesek be, ö, ö, elkötelezettsége. Ami a ö, megint csak az Európai Bizottság javaslatában túlságosan részletekben menőennek tartom a, például a kisebbségi részvényesek védelmére vonatkozó szabályokat. A jelenlegi formájában ez további terheket róna a vállalkozásoknak, és ez megint csak hátrányokkal járhat a gazdaságunkban, és a növekedési kilátásokat csökkenteni. Úgyhogy hát én szerettem volna pozitívabb üzeneteket megfogalmazni, de azt megígérhetem, hogy nagyon konstruktív munkát fogok végezni, igyekszem mindenkivel együttműködni. Kofferáti úr, őszintén szólva, nem e, irigylem, e, hogy ön a jelentéstevője ennek a bonyolult témának, de biztos vagyok benne, hogy sikerül majd összefogni az árnyék jelentéstevőket, és majd a különböző véleményeket sikerül belefoglalni a javaslatba, és így majd nagy többséget szerezni ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Köszönöm, mondja az elnök. Öten szeretnének hozzászólni, és tíz percünk van, úgyhogy ezt ne felejtsék el. Nibler asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném a köszönetemet kifejezni a jelentéstevőnek, és örülök, hogy vitázhatunk a témáról. Nagyon rövid az időnk, ezért csak röviden. Engedjék meg, hogy a saját hazám szempontjából mutassam meg, hogy milyen problémák merülnek fel a jelentéstevő jelentésével és az Európai bizottság javaslatával kapcsolatban. 900, Németországban több mint 900 tőzsdén jegyzett vállalkozás van, ennek 60%-a kisebb vállalkozás, tehát egy vagy kettő igazgatósági tagjuk volt, tehát nem csak nagy-nagy vállalkozásokról van szó, hanem nálunk például, és szerintem sok más országban is kis, tehát KKV-k, vagy mondjuk közepes vállalkozásokról van szó. Tegnap és ma is hallottunk a bürokrácia leépítéséről, a terhek csökkentéséről a KKV-k számára. Ebben az irányelvben is vegyük figyelembe, hogy minél nagyobb a transzparencia, annál nagyobb, nagyobbak a terhek, annál több a dokumentum, annál több a kitöltendő űrlap. És ez nem biztos, hogy oda vezet, hogy tehermentesítjük őket. Nos, Koferáti úr jelentésében még inkább fölépíti a bürokráciát, ahelyett, hogy csökkenteni. A másik megjegyzésem, amit szeretnék mondani, amit a jelentésben sem látok, és az Európai Bizottság javaslatában sem látom, hogy elismernék azt, hogy Németországban ez a dualista rendszer van, kettős rendszer, nem csak igazgatóság és részvényesek vannak, hanem felügyelőbizottság is, ez is létezik, mint egy fontos szerv, amely a társaság jogi, társasági jogi döntésekben részt vesz, és ebben ezen három szerv között megoszlanak a szerepek és az Európai Bizottság javaslata és a jelentés tevő is támogatja ezt, egészen eltolja a hangsúlyokat és a szerepeket, és nem mondhatom, hogy Németországban az elmúlt évtizedekben annyira rosszul működött volna ez a dualista rendszer, kettős rendszer, úgyhogy lesz néhány olyan módosító javaslat, amelyekben ezekre fogok kitérni, tehát a monorendszerektől és a duális rendszerek között különbséget kell tenni. Ez például már az igazgatók fizetésében is megmutatkozik. A 9-es cikket ezért jobban meg kell vizsgálni nálunk. A javadalmazást a felügyelőbizottság határozza meg. Ez egy jó gyakorlat. Miért kell ezt most a részvényesek közgyűlésének átadni, nem tudom. Lesznek módosító javaslatok, a részletekben nem akarok bemenni. Aztán az újonnan létrehozandó vállalkozásokkal kapcsolatos tranzakciók. Most mi, mi, hogyan legyen ez? Hogyha szeretnék segítséget nyújtani, új vállalkozásoknak ez is időbe kerül, meghosszabbítja a folyamatokat, nem, er, nem, ez, nem, nem ez a célunk. Wikström kollégához hasonlóan én is kritikus vagyok a javaslattal kapcsolatban. Konferáti úr, én sem irigylem önt. Nehéz lesz a szakbizottságban egységes álláspontot kidolgozni benyújtom a módosító javaslataimat, és várom a vitát a témáról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fossz úr következik. Köszönöm szépen, a szándékot én is megértem, amely a javaslat mögött húzódik, de ami az részleteket illeti, nem vagyok én sem meggyőződve arról, hogy ez a jó út. Szerintem, nem akarok udvariatlan lenni, de az Európai Bizottság a törölt javaslatok listájára vehetné ezt a javaslatot. Röviden, Nébler hogy már a legtöbbet elmondta, amit szerettem volna. Különböző pontok vannak itt, például mi történik az üzemi titkokkal, vállalkozási titkokkal? Valóban gyorsak és versenyképesek leszünk-e, hogyha mindent a közgyűlésen kell eldönteni? Ez időbe kerül, ez pénzbe kerül. Mi a helyzet a munkavállalók együttdöntésével, hogyha bizonyos döntéseket a részvényesi közgyűlésen kell eldönteni? Az én véleményem szerint a valóság az úgy néz ki, hogy a legtöbb egyéni befektetőt egyáltalán nem is érdekli a dolog, a vezetőkre bízza ezt, ami pedig az intézményi befektetőket illeti, amúgy is ővék a többség, Ezekben a, a, az esetekben a duális rendszerre már kitért Nibler asszony, itt figyelemmel kell lenni a tagállamokban történelmileg kialakult hagyományos megoldásokra. Aztán a végrehajtási aktusokról áttérnék a delegált jogi aktusokra, intenzívebb meghatározásokkal. A hármas cikk az A-tól C-ig, illetve D-ig terjedő pontot még pontosabban meg kellene vizsgálni. A tájékoztatási kötelezettség, ami itt szerepel, nem tesznek különbséget a tulajdonosi részvények és részvények és a névre szóló részvények között, itt ezek között is különbséget lehet pedig tenni, a 3D-ben pedig tisztázni kell, hogy ki fizeti meg ezeket a költségeket. A szándék lehet, hogy jó, de világosabbá kell ezt tenni. Még van néhány megjegyzésem, de azért nem szeretném túlságosan hosszúra húzni. Ami nagyon fontos, a költségek tekintetében ki a felelősség? Ez is egy konkrét kérdés, és vitás esetekben meg kell határozni, hogy tulajdonképpen ki felelős a tájékoztatásért, és mi a helyzet a nemzetközi vállalkozások esetében, hogyha ott mondjuk valami nyelvi probléma van, hogyha ott közvetlenül próbálunk a részvényesekhez fordulni. Nos, ezek a, olyan problémák, amelyeket mm, ilyen rövid idő alatt nem is tudunk megtárgyalni. Nagyon szkeptikus vagyok, ami az irányelv tartalmi pontjait illeti. Elnök, köszönöm szépen, Zvievka úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én árnyékjelentéstevő jelentéstevő vagyok. Nem, Györgyi úr árnyék jelentéstevő. A néppárt nevében nincs itt, és ezért azt kérte, hogy én eh, mondjam el az üzenetét. Meghallgatva a kollégák által elmondottakat, tulajdonképpen a legtöbb dolgot már elmondták, Axel Foss is kitért ezekre a pontokra, úgyhogy ezeket nem szeretném meg ismételni. Koferáti urat nagyra tartom, kép, mint képviselőt, de azért óvatos bírálatot fogalmaznék meg, mind az Európai Bizottság javaslatával, mind a jelentéssel kapcsolatban. Ez nem olyan javaslat, amely erősítené a vállalkozások E- egyszerűsíteni az életüket. Sokkal inkább arról van szó, hogy még nagyobb terheket e, helyezünk a vállukra. E, ez megint csak egy kiváló példa arra, hogy a jó szándékokat hogyan lehet rossz célokká változtatni. Szeretnénk jó dolgokat elérni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a részvényesek szerepet vállaljanak, és ez biztos, hogy hozzájárul a vállalkozások sikereihez de hogyha így közelítjük meg a dolgot, és még a többi kérdést, ami szerepel a jelentésben, például a munkavállalók jogai, a munkavállalók szavazati jogai, a javadalmazás kérdése az igazgatósági tagok számára. Itt ugye arra van szó, hogy nagyobb szerepvállalásra van szükség, ez világos, ezt tisztázni kell, de nem szabad összekeverni a szezont a fazonnal. Nibler asszony is említette már, ez a duális rendszer, ami a felügyelő bizottságokkal együtt működik, nálunk is van ilyen egyébként. Van felügyelő bizottság amely nagyon fontos szerepet vállal, a, még a részvényesi közgyűléssel szemben is, ami pedig a részvényesek jogait illeti, ezzel kapcsolatban kell döntéseket hozni, és hogyha ez valakinek nem tetszik, az nyújtson be módosító javaslatot. Például a javadalmazással kapcsolatban. De nem szabad olyan kötelezettségeket róni a vállalkozásokra, hogy mi határozzuk meg, hogy az elkövetkezendő három évben hogy alakuljon a javadalmazás. Aztán még egy fontos kérdés, mi a helyzet a magánjogi vállalkozásokkal, amelyek szintén a belső piacon működnek. A javadalmazás a piac szabadságának része, persze vannak ellenőrzések nyilván, megfelelő összefüggéseket helyre kell állítani, de nem szabad beavatkozni a magájogi vállalkozások életébe, amelyek egyébként sikeresek a piacon. Ezzel nem segítünk nekik, ezzel ártunk nekik. Úgyhogy számos módosító javaslatot be fogunk nyújtani, rengeteg ötletünk van. Azt szeretnénk, hogy ezeket elfogadják, ha nem, akkor ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen! úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, mert azt kérte, hogy nagyon röviden fogalmazzunk először, és én nem vagyok kritikus Koferát jelentésével kapcsolatban az Európai Bizottság javaslatát dolgozza ő fel. Én inkább üdvözlöm ezt. A vita, ami itt folyik ma, ez azt mutatja, hogy ez a jelentés, ez az irányelv igenis, hogy fontos és szükséges. Megpróbáljuk elérni azt, hogy hátat fordítsunk annak a logikának, mely szerint Európában van egyszerűen rövidtávú pénzügyi érdekek oltárán áldozzuk fel a vállalkozásokat. A vállalkozók, vállalkozások középtávú, távú víziókkal rendelkeznek, a munkavállalókat nem, nem valamilyen elhanyagolható faktornak tekintik, hanem úgy tekintik, úgy kell, hogy tekintsék, mint ezek fontos tényezői a sikernek. Ne csak a pénzügyi sikereket tart tartsuk szem előtt. Persze ez is lehet fontos közép-hosszú távon. Nagyon fontos a, a, az, hogy a tőke tulajdonában újra beruházásokra kerüljön sor, és a közép-hosszú távú biztonság egyik előfeltétele az európai gazdaság túlélésének és az ipar újra fellendülésének. Úgyhogy szerintem veszélyes lenne hogyha a bürokráciát, illetve az átláthatóságot összekevernénk a vállalkozások érdekeivel. Kik azok, akik a populizmust táplálják? Az emberek beruháznak a a pénzügyi érdekeltségek uralkodnak mindenen, és és elfelejtik a munkavállalók érdekeit. Én nagyon fontosnak tartom az átláthatóságot, ennek megfelel ez a jelentés, és tudnunk kell, hogy hogyan érjük el a legjobb eredményeket Európában. Nem akarok mindenre kitérni, amit elmondtak, de összességében, amit úr óra jelentésében összefoglalt, ez éppen a hosszú távú víziót vezetné be. Előbb a bürokrációról beszéltünk, azt mondtuk, hogy a vállalkozásokra nagyobb bürokrat, bürokratikus terhet robunk de a legtöbb bürokratikus terhet a pénzügyi világ rója ezekre a vállalkozásokra. Főleg a nagy vállalkozásokban, Franciaországban inkább egyre több beszámolót készítenek a pénzügyi befektetőknek, ahelyett, hogy a munkával foglalkozzanak, az iparral és a gazdasággal. Úgyhogy nekem ne beszéljenek a bürokráciáról, mert az első felelőse a bürokráciának, ezek nem a törvényhozók, nem a parlamenti képviselők, hanem a pénzügyi befektetők. A második dolog, amit szeretnék itt említeni, hogyha már a bürokráciáról beszélünk, mindannyian tudjuk, hogy, hogy órák, órák telnek el azzal, hogy a pénzügyi optimalizációt megtaláljuk. Ezek elvesztett órák, amikor most ez bürokrácia vagy nem. Szerintem, hogyha ezeket a pénzügyi érdekeket lebontjuk, akkor kevesebb papírt kell kitölteni, és kevesebb bürokrácia lenne én sokkal inkább a hosszú távú tervekre, víziókra helyezném a hangsúlyt, pontosan azért, hogy a populizmus ne tápláljuk. Nekünk lesz módosító javaslatunk ezzel kapcsolatban. A vállalkozások és országonként vállalkozásokra lebontva meg kellene nézni, hogy hány munkavállalója van a vállalkozásoknak, mennyi adót fizet. Ez egyszerű, nem olyan bonyolult, és akkor látjuk, hogy hol vannak a, a munkavállalók, hol vannak a beruházások, hol nem valósulnak meg a bevarázások, és ki az, aki profitál az adókból. Tehát ez egy nagyon fontos téma, úgyhogy, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a rövidtávú nézőpontot el, magunk mögött hagyjuk végre, ami csak a pénzügyi érdekeket veszi figyelembe. A vállalkozásoknak hosszú távon kell a beruházási kapacitását erősíteni. Juncker elnök is arról beszél, hogy bizony erősíteni kell a beruházásokat, és ezzel a javaslattal ezt lehetővé tennénk. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Vér, vár az elnök, a miniszter azt mondja, hogy csak nagyon röviden. Igen, igen, nagyon röviden fogok hozzászólni, és a kapcsolt felek ügyletekre szeretnék utalni, a 9C pontra. Most az itt javasolt modellt javítani kell. A kapcsolt felek kapcsolatos ügyletek a jelenlegi formájában úgy néznek ki, hogy a vállalkozás mindennapi rutin tranzakcióit is ebbe vonják be, de ez nagyon meg bonyolítaná a vállalkozások életét, úgyhogy ezt meg kellene vizsgálni. Én azt szeretném, hogyha vállalatok csoportja amelynek ré, számos részvényese van, és a tranzakciói, bizonyos tranzakciói az összes tranzakciónak az 1%-át kiteszi, hogyha ezeket közé kell tenni, és független harmadik fél által értékeltetni kell, akkor az tényleg lehetetlen helyzetbe hozza a vállalkozásokat. Lehet, hogy több százezer ilyen típusú rendes üzleti tranzakcióra kerül sor a részvényesekre egy évben, úgyhogy nézzük ezt meg pontosabban, hogy ne bonyolítsuk túl a mindennapi életüket az üzleteknek. Kofferáti úr, Mission Impossible az ön számára. Nagyon rövid összefoglalót kérek öntől. Köszönöm szépen, valóban rövidre foghatom magamat. Köszönöm szépen minden kollégának, aki hozzászólt, köszönöm a javaslataikat, észrevételeiket, meglátásaikat, amelyekből minden bizonyal módosítók válnak majd, gondolom én. Valóban nem könnyű a feladatom, de um, igyekszem majd a távol lévő véleményeket közelíteni egymáshoz. Három észrevételt engedjenek meg nekem. Első sorban a versenyképesség és a piacra vonatkozó meglátások. Úgy gondolom, hogy egy szabályozott piac egyben hatékony piac is. Azaz tehát a szabályokra szükség van, hogyha nincsen szabály, akkor vadhajtásokat ereszt a verseny. Úgy kell dolgoznunk, hogy növeljük a versenyképességet, a verseny szintjét, de szabályozott rendszerben. A második észrevételem az átláthatóságra vonatkozik, ezt meg kell teremteni. A harmadik pedig a hosszú távú szerepvállalásra vonatkozik. Olyan ösztönzőket kell kialakítanunk, hogy a rövid távú szerepvállalásból ez torzította a cégek működését, és a piacot sokkal inkább pozitív, hosszú távú szerepvállalásra ösztönözzük a részvényeseket, ezt kell kialakítanunk. Még egyszer mondom, köszönöm szépen az észrevételeiket, várom az önök módosítóit, és mint mondtam, február 5-ig lehet ezeket benyújtani. A módosítókról február 23-24-én lesz szó, és március 24-én reméljük, teljesítjük a csodát, és elfogadjuk a jelentést a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Változtatnunk kell a napi renden. Azon napi rendi pontok, amelyek még hátra vannak, ezeket majd délutánra helyezzük át, miután lebonyolítottuk eh, az eredetileg eh, délutánra tervezett pontokat. Ezek után vesszük sorra majd a hátralevő pontokat, amelyeket most nem tudunk megvitatni. A délutáni napirendünk egyébként rövidebb ugyanis a 34-es pontot el kellett halasztanunk, ugyanis az előadó Karim úr beteg. Köszönöm szépen, most pedig köszöntöm Rajnac minisztert.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 Hölgyeim és uraim, folytassuk a 29-es napirendi pontunkkal. Szeretném szívélyesen köszönteni itt körünkben a lett igazságügyi miniszter urat, Rajnács urat. Köszöntöm és már csak azért is köszöntöm itt melegen, szívélyesen a körünkben, mert hideg van a teremben. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mit fog elmondani nekünk, milyen áttekintést ad az önök elnökségéről. Parancsoljon öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy eljöhettem ide ma önökhöz, és ismertethetem önökkel a lett elnökség programjának prioritásait az igazságügy terén. És még ennél is nagyobb megtiszteltetés számomra, hogy ezen prioritásokat anyanyelvemen, lett nyelven ismertethetem önökkel. El kell ismerjem, hogy az elnökség egy nagy kihívást jelent Lettország számára. Nem csak azért, mert ez lesz az első alkalom, hogy a tanácsot irányíthatjuk, hanem azért is, mert az Európai Unió most az igazságügy és a biztonság területén óriási kihívásokkal áll szemben. Az igazságügy és a biztonság a franciaországi terrortámadások után rendkívül nagy aktualitással bír, úgyhogy mindenek előtt szeretném részvétemet kifejezni a francia nép felé azon tragikus események miatt, amelyek Párizsban bekövetkeztek. A lett elnökség határozottan elítéli a radikalizmus ilyen megnyilvánulásait. Páneurópai megoldásokra van szükségünk a terrorizmus elleni küzdelemben, a célból már a jövő héten Rigában miniszteri szinten fogunk beszélni közös intézkedésekről, amelyeket érvénybe léptethetünk a terrorizmus elleni küzdelemben. Fel kell használjuk a már rendelkezésünkre álló eszközöket, hogy hatékonyabb legyen az együttműködés, és hogy megelőzhessünk és hatékonyabban felderíthessünk ilyen bűncselekményeket. Ezért a lett elnökség ezen aktuális kérdéseket az elnökség napirendjére tűzte. Hangsúlyozni szeretnénk ezért, hogy most is nagy hangsúlyt helyezünk a terrorizmus elleni küzdelemre és annak megelőzésére. Ugyanakkor az Európai Unió képes kell, hogy legyen nem csak arra, hogy hatékonyabb eszközöket találjon a bűncselekményekkel és a terrorizmussal szemben, hanem jogi megoldásokat is kell találnunk, olyanokat, amelyek összhangban vannak az Európai Unió közös érdekeivel, az emberi méltóság elvével. Az Európai Unióról való víziónk az, hogy az Európai Uniót szeretnénk sikeresen látni, úgyhogy versenyképes legyen a globális szintéren, és reméljük, hogy az igazságügy hozzájárulhat majd a versenyképesség fokozásához, vagyis a növekedés szolgálatába szeretnénk állítani az igazság szolgáltatást. Meggyőződésem, hogy az igazság szolgáltatás hozzá tud járulni Európa versenyképességének növeléséhez. Ezen a területen az intézkedések egyre szorosabban összekapcsolódnak a globális gazdasági növekedéssel, a belső piac fejlesztésével és annak erősítésével. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Júri Bizottsággal való együttműködésünk tartalmazza majd azt, hogy a 2014-es tanácsi iránymutatások alapján dolgozunk. Ennek fényében egy határok nélküli igazságügyi térséget hozunk létre, amelyben magas szintű védelmet biztosítunk az alapvető jogoknak, és a kölcsönös bizalmat szeretnénk fokozni az igazságügyi rendszereink iránt, és szeretnénk megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit. A Júri Bizottság kulcsfontosságú szerepet játszik e tekintetben. Ugyanis egy jogilag stabil keret, amely figyelembe veszi a jelenlegi szükségleteket, megteremtheti a jólét alapjait Európában és bizt, meggyőződésem, hogy a legjobb eredményt úgy érhetjük el, hogy a bel- és igazságügyi tanácssal, valamint a júri bizottsággal szorosan együttműködünk. A versenyképesség együttműködése szem, egy ösztönzése szempontjából az elkövetkezendő hat hónap során különös figyelmet szentelünk a, ennek a négy prioritásnak. Először is véglegesíteni szeretnénk a védjegyekkel kapcsolatos reformot, szeretnénk előrelépést elérni a dokumentumok legalizálásával kapcsolatos követelmények terén. A kísértékű követelések terén is szeretnénk előrelépni és megállapodni az Európai Parlamenttel, és szeretnénk végrehajtani az EU bíróságának megreformálását. Ami a védjegyek reformját illeti, az olasz elnökség alatt komoly előrelépést értünk el a három háromoldalú egyeztetés során. És ezt szántan szeretnénk lezárni ezt az anyagot az elnökségünk során. Először is úgy, hogy természetesen számítunk az önök együttműködésére. Szeretnénk a technikai kérdéseknek is időt szentelni, hogy a még függőben levő kérdéseket tisztázzuk a trialógus ülések során. Számítunk arra, hogy még tavaszig megállapodunk ebben a dossziéban. Ugyanígy a kereskedelmi titkokkal kapcsolatos anyagot is megvitatjuk az Európai Parlamenttel, amint, amint az Európai Parlament is készen áll majd erre. Ami a nyilvános dokumentumok legalizálásával kapcsolatos követelmények eltörlését illeti, a lett elnökség ennek az anyagnak különös figyelmet kíván szentelni. Hosszadalmasak voltak a tanácson belüli egyeztetések, de sikerült haladnunk a jogi árnyalatok véleményem szerint nem lehetnek, nem akadályozhatják azt, hogy ezen jogi aktus témájában előre lépjünk, hiszen európai szinten ennek nagyon fontos többletértéke van. Az egyik olyan kérdés, amely akadályozza az előrelépést, és amelyben nézeteltérések vannak, az az, hogy milyen dokumentumok esetében kell ezt a legalizálást eltörölni. A 2014-es BIUT tanács egy elővigyázatossági elvben állapodott meg, és csak a polgári kérdésekre vonatkozó dokumentumoknál kívánja ezt az eltörlést lehetővé tenni. Észszerű volna megfontolni azt, hogy ezt kiterjesszük más dokumentumokra is, ha a kölcsönös bizalmat szeretnénk fokozni. folytatni szeretnénk a technikai és politikai kérdések tisztázását, hogy fenntartsuk ezt a lendületet, és minél hamarabb megállapodjunk a tanácsban. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, annak érdekében, hogy a parlamenttel való egyeztetéseket is elkezdhessük minél hamarabb. A harmadik pont a kis értékű követelések európai eljárásának szabályozása. Ez egy további példa, amennyi láthatjuk, hogy hogyan járulhat hozzá a növekedéshez az igazságszolgáltatás. A tanács 2014. decemberében kidolgozta álláspontját, úgyhogy a tárgyalásokat készek vagyunk elkezdeni a parlamenttel. És reméljük, hogy még a lett elnökség során sikerül megállapodnunk. Az együttműködést szeretnénk előmozdítani, és ezért szeretnénk megosztani önökkel a tanácsban, a tanácsi munkacsoportokban, valamint tanácsi munkacsoportokban elért következtetéseket és az eddig eredményeinket. A negyedik pont pedig a bíróság megreformálása lett, elnökség alatt gyors előrelépésre számítunk. Tudják, hogy a bíróság kapacitása korlátozott, annak érdekében, hogy kellő időben tisztázza az előtte levő ügyeket. Éppen ezért a bírák számát szeretnénk növelni. Attól a pillanattól kezdve, hogy az Európai Bíróság az eredeti reformra vonatkozó javaslatát 2011-ben előterjesztette, az általános bírósági ügyek száma jelentősen növekedett. Bizonyos kategóriákban a vállalatok már több mint négy éve várják a bírósági ítélet meghozatalát. Az ilyen esetekben a befagyasztott eszközök több millió eurót is jelenthetnek, és ezeket nem lehet az Európai Unió gazdaságába forgatni. Többek között nem lehet ezeket felhasználni ahhoz sem, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Az Európai Bíróság most első alkalommal kapott egy kérelmet arra vonatkozóan, hogy térít, kártérítést fizessen, azért mert nem volt képes kellő időben döntést, ítéletet hozni. Együtt kell megoldást keresnünk erre a problémára. Jelen pillanatban a tanácsban van lehetőség egy esetleges kompromisszumra, és azt tervezzük, hogy a rendelkezésre álló források maximális felhasználásával reformáljuk meg a bíróságot. A reformot három szakaszban tervezzük életbe léptetni, és 2019-ben szeretnénk lezárni. Az első szakaszban 12 új bírát alkalmaznánk az Európai Parlament ehhez már beleegyezését adta. Ami a második szakaszt illeti, a bíróság összekapcsolódna a közszolgálati törvényszékkel, és így további hét bírói poszt nyílna meg. A harmadik szakaszban pedig a további kilenc posztot is létrehoznánk. Ami ennek a reformnak a költségét illeti, az elnökségi javaslat 25%-kal csökkenteni az eredeti javaslathoz képest a költségeket. A reform költsége jelenleg most 0,01 százalékát jelenti az EU költségvetésének. És végezetül szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy ha ezt a reformot nem hajtjuk végre, akkor ennek komoly pénzügyi vonatkozásai lennének az EU költségvetésére nézve, főleg ha hosszú távban gondolkodunk. Már most is tekintettel kell lennünk a jövőre, illetve az Európai Unió hosszú távú alakulására, versenyképességére. A lett elnökség során úgy tervezzük, hogy folytatjuk a bíróság reformjának kidolgozását, és szeretnénk az Európai Parlamenttel a reform végrehajtásáról megállapodni ezzel. Párhuzamosan pedig a tagállamokkal is egyességre kell jutnunk, ami a további bírák kinevezésének eljárását illeti, ez egy bonyolult kérdés lehet, de számítunk arra, hogy meg tudjuk oldani sikeresen. Tisztelt képviselők! A lett elnökség természetesen folytatja a munkát azon témákban is, amelyeket korábban kezdtünk el, és amelyek a Júri Bizottság hatáskörébe tartoznak, mint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás és egyéb kérdések a szakértők szintjén és politikai szinten is vitázunk majd, hogy az intézkedéseket életbe léptethessük, hiszen ezek szükségesek, és ezzel egyidejűleg folytatni fogjuk a copyright kapcsolatos munkát. A kulturális miniszter hatáskörébe tartozik Lettországban ez a dosszié, de természetesen folytatjuk a nemek közt egyenlőséggel kapcsolatos témákat is, ami a jóléti miniszter hatáskörébe tartozik hazánkban. Véleményem szerint ezek fontos napirendi pontok a Juri Bizottságban és az Európai Unióban is, ezért szeretném jelezni, hogy a lett elnökség aktív szerepet vállal majd ezen javaslatok témájában. Szeretném hálámat kifejezni az inszolvencia anyaggal kapcsolatos együttműködésért. Ennek formális elfogadását a lettelnökség alatt tervezzük, miután a jogásznyelvészek lezárták munkájukat. Véleményem szerint az európai jogalkotók munkája a fizetésképtelenségi rendelettel kapcsolatban jól tükrözi, hogy milyen hatékonyan működik az intézményközi együttműködés, és bizonyítja azt is, hogy bizony képesek vagyunk gyors megoldásokat találni az európai együttműködés felgyorsítására. Végezetül szeretném megemlíteni, hogy a lett elnökség egyik prioritása a különböző témákban, beleértve az igazságszolgáltatást is, az, hogy a kereti partnerség országaival jobb együttműködésre törekszünk. Minden bizonyal egyetértenek, hogy az európai növekedés sikeresebb lesz, ha a szomszédos országok, demokratikus országok, amelyekben a jogállamiság érvényesül. Ugyanilyen sikeres együttműködésre számítok a soron következő hat hónapban. Tisztelt képviselők, a lett elnökség kész arra, hogy kompromisszumokat találjon, azon kérdésekben, amelyek fontosak az európaiak számára, és mindent megteszünk az eredmény érdekében, azért, hogy együtt gyors eredményeket tudjunk felmutatni. De természetesen a minőséget szavatolnunk kell. A tanács és a Júri Bizottság együttműködése előfeltétele annak, hogy az Európai Unió sikeresen megküzdjön az igazságügy és a biztonság terén jelentkező kihívásokkal együtt. Erre képesek leszünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. Biztos vagyok benne, hogy képviselő társaim, a szakbizottsági tagok kérdéseket szeretnének intézni önhöz, és hogyha egyetért, akkor úgy járnánk el, hogy összegyűjtenénk egy csokortba kérdéseket, és utána ezekre egyben válaszolhatna visszaélek már is az elnöki pozíció nyújtotta lehetőségekkel, és felteszem az első kérdést én magam. Mégpedig, készek-e arra, hogy a soros elnökség ideje alatt elkezd, elkezdjék az intézményközi megállapodásról a tárgyalást, melynek témája a jobb jogalkotás lenne? Most pedig Zvefka kollégának adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözlöm itt körünkben. Üdvözlöm a jogi szakbizottságban. Örülünk, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy eszmét cseréljünk, és annak is örülünk persze, hogy minden jót kívánhattunk a lett soros elnökségnek. Hiszen a lett elnöksége minnyájunk elnökség, a lett elnökség sikere minnyájunk elnökségének sikere lehet. Rövid öt hónap áll rendelkezésükre, és öt prioritást fogalmazott meg. Nagyon becsvágyó ez a cél. Persze, hogyha túl magasra tesszük a lécet, akkor gyakran elvitjük a célt. Vagy néha az a benyomás ébredhet a megfigyelőkben, hogy túl sok mindent tesznek, ahelyett, hogy koncentrálnának a feladatokra. Ami pedig az intézmények közötti jobb együttműködés kérdését illeti. Úgy gondolom, hogy ezt viszonylag gyorsan nagyon jól meg lehet szervezni. Teljesen világos, hogy az európai polgárok és az európai cégek mit várnak tőlünk. Ez pedig a jobb együttműködés. Azt hiszem, hogy az inszolvencia eljárás előadója erről beszélt ön is, jó példáját adja annak, hogy milyen kitűnő munkát végzett a három intézmény együtt, az olasz elnökség, a bizottság és persze a parlament. És így remélhetem, hogy a parlament plenárisa is elfogadja majd a jelentést, melyet a szakbizottság már elfogadott. Miniszter úr, azt mondta, hogy az Európai Bíróság reformi az egyik legfontosabb feladata a soros elnökségnek. Nos, biztosíthatom, hogy számíthat a mi támogatásunkra. Jártunk Luxemburgban, beszélgettünk az Európai Bíróság bíráival, egyebiránt nem először már. Újra eszmét cserélhettünk az új javaslatokról, és voltak éppen mindenki egyetértett egy kérdésben mégpedig, hogy az Európai Unió hírét károsítja, hogyha az Európai Bíróság rossz hírbe kerül. Meg kell reformálnunk az Európai Bíróságot, ha minden marad, akkor az ügy hátralék még tovább nőhet, tovább nőhet az ügyek feldolgozásának ideje, akár öt évre is, és ez költségeket jelent, de nem csak konkrét anyagi, hanem morális ára is lesz ennek. És jön a konkrét kérdésem is. Van-e már javaslatom a tanács tagjai számára e, arra vonatkozólag, hogy hogyan oldják meg ezt a problémát esetleg a további bír, bírák alkalmazásával, hiszen ez a szűk keresztmetszet jelenleg. Kavada úr. Euh, monsieur le ministre, merci président. Monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen a részvételét. Nagyon örülök, hogy láthatjuk itt ennek az országnak az elnökét, amely 25 éve szabadult föl, és most ebből az országból egy minisztert látni, aki európai miniszteri tanács elnöke, ez nagyon nagy örömet okoz nekünk. És remélem, hogy hatékony lesz ez az elnökség, eh, de közben a geopolitikai nehézségekkel eh, küzdenek, küzdünk kelet, eh, keleti szomszédságban, közben pedig a a bizonytalanság, a biztonság eh, hiánya eh, visszatért Európában, 2004-ben Madridban, 2005-ben eh, Londonban és néhány napja Párizsban merényletekre került sor. Nagyon egyszerű a kérdésem, hogyan lesz képes arra, hogy hogyan tud az, az, az kifejezés jó értelmében előnyt kovácsolni abból a helyzetből, ebből a helyzetből, és erősíteni az európai igazságszolgáltatást, az európai ügyészek vagy más szándékai vannak-e, nagyon haté tud-e valami olyan rendszert létrehozni, amely ugyanolyan gyors és hatékony, mint a bűnözőké. Jutta utalt az alapjogi kartára, illetve magyarországi helyzetre. Ön ezt a helyzetet hogyan fogja kezelni, hiszen ön is tudja, hogy nagyon nagy árat fizet az, aki nem kezeli ezt a helyzetet. Köszönöm. Egy negyedik kérdés még Rajev képviselő tesz fel. Благодаря, господин председател. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Miniszter úr, gratulálni szeretnék önnek az első lett elnökséghez. Az Európai Unió történetében először történik meg, hogy az ön országa veszi át a stafétabotot, de azt kívánom minnyájunknak, hogy a fél év végén szintén gratulálhassak a sikeres munkához elnökünk által felvetetteket szeretném folytatni a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás kérdését vetem fel. Ez a bizottság munkaprogramjában, idei munkaprogramjában szerepel, már pedig e megállapodást minél hamarosabban meg kellene kötni annak érdekében, hogy a címben szereplő jobb jogalkotást elérjük. Kérdezem, hogy mit tesznek önök a tanács pacsoraiban, hogy a bizottság kezdeményezését valósággá váltsák. És mit tesz annak érdekében, hogy a miniszter társait eh, arra ösztökéje, hogy ezt elfogadják Európában. Köszönöm szépen. Miniszter úr, megadnám a szót, hogy válaszoljon erre a négy kérdésre, utána ismét négy kérdést gyűjtünk össze. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Először is az intézményközi együttműködés kérdésére térek vissza, hiszen többen is rákérdeztek erre. Ezzel kezdem tehát a válaszok sorát. Megválaszolom tehát az elnök kérdését és Rodov képviselő kérdését is. A soros elnökség természetesen mindent meg akar tenni a jobb jogalkotás elérése érdekében. Izgatottan várjuk a bizottság javaslatát, mely erre a, tehát a jobb jogalkotásra, better regulationre vonatkozik. De el szeretném mondani, hogy a jó és hatékony jogalkotói folyamat egyik mutatószáma, indikátora nem más, mint az a tény, hogy mennyire aktívan vesznek részt a jogalkotásban a tagállamok, mennyire aktívak a tanács különböző formációiban, és miniszt természetesen aztán magában a tanácsban, a miniszterek tanácsában. Egyrészt arra törünk, hogy garantáljuk, hogy a miniszterek valóban el is jöjjenek a tanácsüléseire, tehát ne államtitkári vagy állandó képviselői szinten képviseljék magukat a tagállamok, és az is a célunk, hogy segítsük, hogy a miniszterek még aktívabban működjenek együtt a bizottsággal, illetve kapcsolatot tartsanak a hazai parlamenti képviselőkkel, illetve az európai parlamenti képviselőkkel. Fő célkétezésünk tehát, hogy a miniszterek aktivitását megteremtsük, biztosítsuk. Ami pedig az Európai Bíróságot illeti, köszönöm Zvjevka képviselő kérdését. Köszönöm azt a munkát, amelyet ő jelentéstevőként az inszolvencia fizetésképtelenségi rendelet eh, kapcsán végzett. Inkább irigylem már őt, hiszen egy nagyon nehéz, hosszúra nyúló és eh, komoly kihívásokat jelentő munka végez, végén van, mi pedig csak most kezdtük el a munkát. Hogyan is látjuk az Európai Bíróság reformját? Milyen folyamat vezet majd a reformhoz? Nos, ez jelentősen függ majd attól, hogy az Európai Bizottságtól milyen támogatást kapunk illetve attól, hogy milyen pénzügyi támogatást tudunk találni a reform érdekében, de reméljük, hogy sikerül majd megoldani a problémát. Ami pedig a bírák kijelölését illeti, és az itt alkalmazandó módszert illeti, úgy tűnik számomra, hogy mélyreható vitákra lesz szükség. Hiszen nagyon különböző vélemények fogalmazottak meg, de reményünk az, hogy sikerül majd egy kompromisszumot találnunk. Minél intenzívebben dolgozunk, talán ezt mondanom sem kell, annál gyorsabban találhatjuk meg a megoldásokat is. Minden esetre biztosíthatom önöket, hogy a parlamenthez fordulunk majd a konkrét megoldással. Ja, deputátam Kavadam, <clears throat> arī liels paldies par labajiem vārdiem. Ami pedig Kavada képviselő kérdését illeti, köszönöm szépen a kérdést. Nagyon megtisztel bennünket az, hogy az Európai Unió tanácsának elnökletét vállalhatjuk és végezhetjük. Éppen függetlenségünk 25. évfordulóján. Nos, ami a terror elleni intézkedéseket illeti, a BIUT Tanácsal közösen a BIUT tanács január 29-én, 30-án Rigában egy informális üdést tart majd, és azt hiszem, hogy ez jó alapját jelenti majd az elkövetkező munkának. A francia igazságügyminiszterrel is megállapodást kötöttünk, illetve megállapodásra jutottunk. Figyelemmel kísérjük a tanács képviselői között megfogalmazódó különböző véleményeket. Voltak olyan ötletek, felvetések, amelyek akár egy szövetségi nyomozóhivatal, egy európai szövetségi nyomozóhivatal felállítására vonatkoztak, de tudom azt is, hogy sok minisztertársam konkrét javaslatokkal érkezik majd Rigában. Biztos vagyok benne, hogy a Rigai Informális Tanács jelentős lépést jelent majd előre. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Hautala asszony. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, az én kérdésem uh, polgári jogra vonatkozik, uh, különös tekintettel a családjogra. Tegnap Jurova biztos asszony volt itt, és elmondta, hogy a lett elnökség alatt folytatja a családjogi kérdések vitáját, és számos tagállam, tagállam elfogadta már a regiszt regisztrált, azonos neműek regisztrált partnerségének lehetőségét. Mi lesz Lettország hozzájárulása az elnökség alatt ehhez a témához, és talán egyéb kérdéseket is kifejthetne a polgári jog területén, amelyek fontosak a lett elnökség számára. Thank you very much, uh, Mrs. Köszönöm szépen, Gutland asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én is nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy kérdést tehessek fel, és nagyon örülök annak, hogy országa vezető szerepet játszik majd az Európai Unióban. Én Lettországot figyelemmel kísértem a gazdasági tanulmányaim során az átmenet éveit, és nagyon örülök annak, hogy hogy országa az Európai Unió teljes jogú tagja, és most vezető szerepben van. Van egy kérdésem a, az alvállalkozásokkal kapcsolatban, és erre ki is tért a beszédében. Jurova asszony Jurova asszonyt is meghallgattam tegnap, és ő is beszélt erről a témáról, és van itt egy probléma az erre vonatkozó javaslattal, mert ez oda vezethet, hogy a komolytalan vállalkozások azt nézik meg, hogy melyik európai tagállamban a leglenyősebb számukra a jogrendszer. És ezzel oda juthatnánk el olyan helyzethez, amit nem szeretnénk Európában, hogy egy vállalkozás az egyik országban veteti magát nyilvántartásban, aztán a másikban termel, és gyakorlatilag csak egy postaláda céget tart fent ez problémát jelenthet az adórendben, a tagállamokban, aztán problémát jelenthet a szakszervezetek számára a munkavállalói jogok esetében. Nagyon örültem annak, hogy ön azt mondta, hogy magas szintű szakértői szemináriumot akar szervezni a témában. Az is fontos, hogy lássuk, hogy mi az ön véleménye a helyzetről, mi a véleménye tehát, mert a jelenleg előttünk lévő javaslat oda vezethet, hogy komolytalan cégek fórum shoppingot tartanak, vagy végeznek, és a munkavállalók számára a legalacsonyabb védelmet nyújtó országok felé fordulnak. Mi az ön véleménye erről? Köszönöm. Anderson képviselő következik. Köszönöm szépen. Miniszter úr, sok sikert kívánok önnek a munkájához, és különösen azt kívánom, hogy a párizsi merényletek után utáni cselekvési kényszer nem jelenti azt, hogy valami nem bölcs megoldást hozunk. Itt a vakok, gyengén látók, illetve más fogyatékossággal élőknek a nyomtatott sajtótermékekhez, illetve a nyomtatott irodalomhoz való hozzáférésére szeretnék kitérni. Nagyon várjuk a tanács részéről azt a döntést, amely ennek a szerződésnek a ratifikációját lehetővé tenni. De úgy tűnik, hogy ez az ügy a tanácsban zsákutcába került, és remélem, hogy a lett elnökségnek sikerül ezt innen ebből a zsákutcából kimanőverezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Geringer asszony. Köszönöm szépen. Nekem egy konkrét kérdésem lenne. Itt számos prioritást bemutatott az elnök úr, elég sok minden tervez erre a, az időszakra. Jó, hogy van egy ilyen rövid és konkrét eh, terv előttünk, amelyet remélhetőleg sikerül is majd végrehajtani. Most egy olyan témát szeretnék eh, felvetni, amelyen én dolgozom, és remélem, hogy sikerül jó kompromisszumra jutni, és gyorsan előrelépni ebben a témában. De lenne még egy kérésem is még azelőtt, A tanácsban eh, a jogi kérdések felvetődnek majd. Sajnálom, hogy két országban az állampolgárok nem kapják meg az alapjogaikat, nem garantálják az alapjogaikat. Gyakran elfelejtik, hogy az én országom is ezek közé tartozik. Azt gondolom, hogy az Európai Unióban minden polgárnak ugyanarra a jogvédelemre van szüksége és joga ehhez. Jó lenne ezt a témát felvetni ezt a problémát eh, felvetni, hogy mindenki eh, belépjen, eh, elfogadja ezt a jegyzőkönyvet, és minden tagállamban, minden polgár ugyanazt a védelmi szintet élvezze az alapjogi kartának megfelelően. Köszönöm. Az utolsó kérdés Buda úr kérdése. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr! Dacă aveți egy rövid kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye arról, hogy európai szinten kellene szabályozni a természetes személyek fizetésképtelenségét. Az inszolvencia szabály vagy jogszabály egyelőre csak jogi személyekkel foglalkozik, vagy ezekre vonatkozik, ez azonban egyenlőtlenséget szül, hiszen a természetes személyek is fizetésképtelenné válhatnak, főleg a gazdasági válságot tekintve. És sokszor a bankok ugye megemelik a kamatot, és ezzel a természetes személyek már nem tudják visszafizetni a részleteket. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Mr. Minister, you have the floor. Szóval ko Paldies, kolēģi! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm kérdéseiket. Igyekszem ezeket a feltett kérdések sorrendjében megválaszolni. Úgyhogy kezdjük Hautala képviselő kérdésével. Igen, természetesen az ön által említett kérdések rendkívül érzékenyek. különös tekintettel a határon átnyúló jellegre. De azt gondolom, hogy most egy kis szünet következik, hogy a tagállamok végig gondolják az álláspontjukat. A lett eh, elnökség tiszteletben tartja eh, a tagállamok kérését, hogy ebben a témában ne eh, szervezzünk politikai vitát. A év második felében a luxemburgi elnökség alatt fogják folytatni a vitát ezekben a kérdésekben a tanácsban. Hogyha a diszkrimináció tilalmáról beszélünk, és itt bármilyen típusú diszkriminációra gondolok, akkor el kell, hogy mondjam, hogy elnökségünk alatt 100%-ban támogatjuk a diszkriminációmentességet, és ellenzünk minden típusú diszkriminációt minden Európai Uniós tagállamban. Ezzel egy időben, amikor e, a polgári jogról e, beszélünk, és egyes országok hagyományairól és adottságairól, akkor ez tagállami hatáskörbe tartozik, hogy eldöntsék, hogy ezen polgári jogi e, jog alá tartozó eh, partnerségek bejegyezhetőek vagy nem bejegyezhetőek. Számos döntés, ítélet született az Emberi Jogi Bíróság eh, szintjén, és ott is a tagállamok eh, hatáskörébe utalták vissza az ügyet. Ami pedig a polgárjogi aspektusok további pontjait illeti, a gyermekek elrablásával kapcsolatos egyezmény nagyon fontos kérdés, igyekszünk a tagállamok között megegyezésre jutni, ezért mindent megteszünk. A következő technikai ülésre január 28-án kerül sor. Az Európai Bíróság további kérdéseket vet föl ebben a vitában hogy tehát ennek az eszköznek a jövőbeni alkalmazása hogyan valósul meg. A következő kérdés eh, Gutland asszony kérdése. Az egyetlen tulajdonossal rendelkező vállalkozásokra vonatkozó irányelv. Az olasz elnökség nagy előrelépést ért el. Lettország megpróbálja a vitákat eh, véglegesíteni a tanácsban, hogy a el sikerüljön a, a mandátumot véglegesíteni. Ez az egyik legfontosabb és aktuális kérdés, és kompromisszumra igyekszünk törekedni. Deputáts Andersens, jautá. Anderson úr a marakesi egyezményről kérdezett, a lett elnökség támogatja ennek az egyezménynek a célkitűzéseit, hogy javítsuk tehát a vakok és gyengén látók részvételét a kulturális életben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ennek az egyezménynek a ratifikációját előre vigyük. amint lehetséges, az intézményi kérdéseket is megoldjuk. Geringer asszony kérdése, igen, tudatában vagyunk, hogy a karta ratifikációja politikailag érzékeny kérdés, az egyetlen dolog, amit mondhatok ebben az összefüggésben, az az, hogy remélem, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem ratifikálták, hamarosan megteszik. Buda képviselő a természetes személyek fizetésképtelenségéről tette fel a kérdését, ez is aktuális kérdés. Azt gondolom, hogy minden tagállamban aktuális ez, és különösen fontos Azért, mert az ingatlan buborék kipukkanása sok Európai Uniós tagállamot nagyon érzékenyen érintett. Egy egész generáció, sok tagállamban egy egész generáció el van adósodva. És az Európai Bizottság bármilyen kezdeményezése, amely a dolgokat kicsit előrevinni, a támogatásunkat megkapja. Sok tagállamban az a helyzet, hogy különbséget tesznek a természetes személyek fizetésképtelensége e, esetén azok között, ahol az, a, a, az eladósodás nem több, mint 100 ezer euró. De figyelembe kell vennünk, hogy itt a hitelezők érdekei is szerepet játszik, illetve a kereskedelmi bankok lobbyát sem szabad elfelejtenünk. Nagyon sok minden függ attól, hogy mennyiben tudunk együttműködni. Ami az új rendeletet illeti, ez természetesen javítja a határon átnyúló esetekben a megoldást. Miniszter úr, ezzel minden kérdést feltettünk, amit szerettünk volna. Szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy részt vett ezen az ülésen, és megosztotta velünk a gondolatait, a lett elnökség prioritásait. Láthatja, hogy ez a szakbizottság nyitott és együttműködni kíván az önök elnökségével. És őszintén reméljük, hogy sikerül majd egy fél év múlva elérni az elnökség célkitűzéseit, és gratulálhatunk önöknek ehhez. Uh, thank you very much for... Köszönöm szépen, hogy eljött, és vendégünk volt. Uh, uh, Kedves kollégák, még egy bejelenteni valóban. 37. napi rendi pont TTIP, ezt el kell halasztanunk a következő ülésre, mert Fosz úr, a jelentéstevő nem tud itt lenni délután. Köszönöm szépen a megértésüket. Bon appétit! Jó étvágyat mindenkinek!